Okay, could you take your seats, please? Kérem, mindenki foglaljon helyet. Ha mindenki elfoglalta a helyét, kérem szépen mindenki helyezze be a szavazókártyát, és most lesz a teszt szavazás, a kísérleti szavazás. Remélem mindenki elhozta a kis kártyáját. No, I'm just doing no, test vote. I'm, I'm, I'm, I'm checking the votes. Szeretnék egy ellenőrző szavazást bevezetni. Szeretném megnézni, hogy elegendően vagyunk-e. Jó, akkor a teszt szavazást megnyitottam. Kérem szépen, ha mindenki boldog, akkor legyen kedves most szavazatot leadni, ha mindenki örül mindennek.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 ki fog kapni az illető plusz kártyás. Először is kérem szépen, hogy hagyjuk jóvá közösen a napi tervezetet. Údó, tessék! Elnök asszony, ami a mai listán található, az egész Európai Unió számára nagyon fontos, és az Eurózóna számára is. Ez az első stratégiai gazdaságpolitikai jelentés, amelyben együtt döntési eljárás keretében játszik szerepet a parlament először. A saját frakcióm nevében azt szeretném elmondani, hogy minden előadónak és árnyék előadónak köszönetet mondunk, akik több óra munkát fektettek be ebbe a dosszéba, de nem érkeztünk el arra a pontra, ahol ez a parlament és ez a bizottság egységesen szavazna. Ez sajnálatos tény. Nem, lesznek, nem lesz nagy többség, amely megtámogatja majd a stratégiai álláspontot. Nagyon fontos a tanácsa folytatott tárgyalás. Köszönöm szépen az elmúlt órákban, ami történt. Köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek Waltman Kólasszony, egymáshoz közeledtünk, de azok, az én frakcióm, azt akartuk, hogy nőjünk ki a válságból, és a stabilitás, stabilitási paktumból stabilitás és növekedési egyezményt akartunk csinálni, akik azt akarják, hogy az Európai Unió EU 2020-as stratégiait kötelezőbbé tegyük, mint mostanáig, Hát velük nem tudtunk kompromisszumra jutni, és azt gondolom, hogy jó lenne, ha még egy kis időt hagynánk magunknak, hogy megtaláljuk a kompromisszumot. Én azt szeretném kérni, hogy napoljuk el ezt a szavazatot, hogy ez a parlament felkészülhessen arra, hogy egységesen szavaz, amikor Európa érdekeit meg kell védeni a jövő heti tárgyalások során. Sajnálatosnak tartanám, hogyha a parlament a mai szavazással gyengíteni álláspontját. John Paul. Sajnos nem halljuk. Elnök asszony, kedves kollégák, hallom Bulman úr kérését. Azonnal elmondom, hogy a frakciónk támogatja azt, hogy ma szavazzunk. Miért szavazzunk ma? Azért, mert a tanács már sokat dolgozott ezen a dosszén, és megtalálta az egyensúlyt. A parlament feladata, hogy gyorsan hallassa hangját, annak érdekében, hogy az állampolgártársaink megértsék, hogy milyen kockázatok van szó, és milyen szerepet játszunk. Szerintem az, hogy keressük a kompromisszumokat, most a mostani helyzetet, ha megnézzük, a kompromisszumokat nem lehet gyorsan elérni a mai helyzetben. Nem hiszem, hogy ezzel javítanánk az Európai Unió helyzetén, ha most így járnak el. Szerintem a parlamentnek mielőbb meg kell ismertetnie, ütköztetnie kell a tanácsa véleményét, meg kell találni a módokat arra, módszereket arra, hogy a jövőt megtámogassuk. Azt gondolom, hogy a szükséges eszközök, amelyek segítségével jobban tudjuk irányítani gazdaságunkat és növekedésünket, ezeket be kell vezetni mielőbb, ezért kell nekünk is mielőbb hallatni hangunkat. Thank you very much. Is anybody else wishing to... Köszönöm szépen, kíván valaki még szólni ezzel kapcsolatban? Akkor a körülmények fényében azt hiszem szavaznunk kell. Az én javaslatom az az, hogy tartsuk meg ma a szavazást, de ezt szavazásra fogom bocsájtani. Tehát akkor nyissuk meg a szavazást, és kérem, hogy legyen szíves, mindenki szavazzon arról, hogy Údó javaslatát elfogadjuk-e. Tehát ha igennel szavaznak, akkor támogatják Údó javaslatát arról, hogy halasszuk el ezt a mai szavazást. Ha nemmel szavaznak, akkor ma folytatjuk a szavazást. Tehát megnyitom a szavazást. Ah, Nos, egyel több néppárti és egyel több szocialista képviselő van. Hát ezek úgyis kizár, kiejtik egymást, de kérném, hogy vegyék ki a kártyákat. Right, hang on. Have you got a vote? Right. You close vote? Close vote? Has everybody voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást és elutasítottuk Udo javaslatát, tehát ez azt jelenti 17-en mellette 28-an ellene, hogy lefolytatjuk ma délután ezt a szavazást, és ezzel a napi rendet is elfogadtuk. Vannak elnöki közleményeim amelyek értelmében lezárultak a tárgyalások a tanácssal a határokon átnyúló eurókészpénz szállításról. Szofi Okoni jelentése ez, és a az eljárási szabályzat 73-as szabálya értelmében tájékoztatok mindenkit arról, hogy a tárgyalásokat sikeresen lezárták írásos eljárással, és megszületett a kompromisszum a találcsal. A Koreper május 4-én fogadja el a szöveget. Amennyiben nincs ellenvetése senkinek a kompromisszummal kapcsolatban, akkor a jelentés tervezetet júniusban a plenáris ülésre fogják benyújtani. Úgy látom, hogy nincs ellenvetése senkinek, tehát akkor az elmondottak alapján fogunk eljárni, az első olvasati megállapodást júniusban benyújtjuk a plenáris elé, és most rátérünk a mai feladatainkra. csak a kétségek elkerülése véget údó. Sajnos nem halljuk az előadót. Köszönöm szépen. Tehát miután nagyon érzékeny dolog a szavazás, még egy teszt szavazást szeretnék kérni, mert igazából a szavazatok számát illetően, hát megvan a szükséges szám, szeretném a bizonytalanságokat elkerülni. Még egy teszt szavazást kérünk szépen, hogy tényleg lássa hogy hányan vannak jelen a szavazatra jogosult kollégák közül ellenőrizzük, jó? Tehát ezt a kontrollszavazást kérem szépen. Elnök asszony, szívesen megnyitom még egyszer a tesztszavazást. Mindig kiderül, hogyha több a szavazat, vagy kevesebb a szavazat, abból is látom, hogy kiből van több. Hogyha valaki besurran és egy plusz szavazókártyát helyez el, azt is azonnal látom. Tehát akkor még egyszer nézzük meg a 50 szavazókártya van, kettővel több, mint kellene, tehát az 50 az kettővel több, mint kellene. A néppártiaknál kettő plusz szavazat van. Néppártiak, még mindig kettő, kettővel többen vagytok. Jó. Tehát 48 47 kártya van, 48 kártya van, hárman egyáltalán nem szavaznak, nem nyomták meg a gombot, gondolom szándékosan nem szavaztak. Nos, három kártya van bent a rendszerben, amelyet nem használnak szavazásra. Nem baj, tehát nem felesleges, nem plusz szavazatok, de valaki nem szavaz. Jó, akkor szavazzunk. Azzal lezárjuk ezt a szavazást. Most pedig elmondom, hogy mit tesszünk. A jelentések sorrendjében szavazunk, ahogy megvitattuk őket, az üléseinket, Földmargó, aztán uh, Fejó, Ferreira, Gulár, Haglund és Ford. Így ebben a sorrendben vitattuk meg őket. Az első jelentés, amiről szavazunk, a Kólasszony jelentése, és ugye ami szokás az, az, hogy először is arról szavazunk, hogy az egészet elutasítsuk e aztán utána szavazunk a jogalapról. Aztán azután pedig, ami a bizottság, amivel foglalkozott, arról szavazunk. Először is nézzük meg, hogy elutasítjuk-e az elutasító a 66-os és 67-es módosít, amik azonosak. Ezt nézzük elektronikusan, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. A szociáldemokraták egyel többen vannak értelem. ezt a szavazást el kell vennünk, és újra kell kezdeni. Tehát most egyel több a szocialista frakcióbeli kolléga. A szavazást ismét megnyitom. Open? The vote's still open. No. Can, can it, yeah, now you now you're it in. Works. It, it was went where? it went. I, I Okay. Right. Okay. Okay. <laughs> Okay, vote's closed. Szavazás lezárom. Elutasítva. 42, nem 4 mellette. Most pedig rátérünk a jogalapra. 68, 1-es és 69-es a szavazás. Megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elutasítva. 18 igen, 28 nem. Most pedig folytassuk a 70-es módosítóval a szavazás. Megnyitom. Everybody voted, votes closed. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. Elutasítva 40 nem, 6 igen nem. Most pedig rátérünk az A kompromisszumra. De részenkénti szavazás lesz, tehát két részben fogom megszavaztatni. Az első rész, de az, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. 45. Igen, és egy nem. Második rész. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 28 igen, 18 nem. Most pedig rátérünk a B kompromisszumra, amely egyben szavazandó, mellette a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazás lezárom. 46, igen. Most pedig rátérünk a C kompromisszumra. Van egy szóbeli módosító, a szociáldemokrata frakció az eljárási helyett az intézményi szót kéri, elfogadva, jó, akkor a szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. 41. Igen, 5. Nem. Elfogadva. V kompromisszum. Két részben. Az első rész. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. 27. Igen, és 19 nem. Most a második rész, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 30 igen, 16 nem. Most pedig az elkompromisszum egyben a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 27 igen, 19 nem. Most pedig rátérünk az F kompromisszumra két részben. A szavazást megnyitom. Mindenki adta a szavazatát? 30 in favor and 16 again. 30 igen, 16 nem. Ha. No hát. Hát ez egy kis izgalom volt, igaz? Nos, akkor az első résznél 30 igen, 16 nem, második rész az F2-est nyitom meg, az F második részét. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazás lezárom. 30 igen, 16 nem. Most pedig rátérünk a G kompromisszumra. Két részben. Az első részről a szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazás lezárom. 45 igen, 1 nem. Második rész. A szavazást megnyitom. Mindenki lehet a szavazatát? A szavazást lezárom. 30 igen, 16 nem. Most pedig rátérünk a H kompromisszumra két részben. H per 1-ről nyitom meg a szavazást. Mindenki lehet a szavazatát, a szavazást lezárom. 30 igen, 16 nem. Második rész, a szavazást megnyitom. két ember, a szavazás lezárom. A szavazás lezártam, 29 igen, 15 nem. Most rátérünk az E kompromisszumra, amely jó messze van. Az íra kettő részben, megnyitom az első részről a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 39 igen, 7 nem, a szavazásban nyitom a második részről. Szavazás lezárom. Szavazás lezártam. 27 igen, 19 nem. Most pedig rátérünk a J kompromisszumra. Egyben a szavazás megnyitott. Mindenki látta a szavazatát? A szavazás lezárom. 28 igen, 18 nem. Most pedig a K kompromisszum következik. Valahol a szöveg közepén a K-ról egyben a szavazás megnyitó. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom, lezártam. 28 igen, 18 nem. Most pedig rátérünk az L kompromisszumra. A szavazást megnyitottam az L kompromisszumról. Mindenki leadta szavazatát? A szavazást lezárom. 41 igen, 2 nem. Az M kompromisszum két részben, első rész, a szavazást megnyitunk. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 43 igen, 3 nem. Második rész. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 30 igen, 16 nem. Most pedig rátérünk az N kompromisszumra. Két részben a szavazást megnyitom az első részre. Mindenki leadta a szavazatát? 33 igen, 3 nem. Második része nyitom meg a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. 31 igen, 15 nem. Most pedig rátérünk az O kompromisszumra. Egyben a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 39 igen, 7 nem. Most pedig a B kompromisszum egyben, a szavazást megnyitom. lezárt a szavazatát, a szavazás lezárom. 30 igen, 15 nem. Most pedig rátérünk a 383-asra. Az enyém és önök ellene vannak. Jó, a szavazást megnyitom, tehát Mindenki látta a szavazatát? Nem vagytok elé bátrak, ugye ez a baj? Bizony, bizony. Na hát ezt elveszítettük. Majd megbánjátok. Na, a Q kompromisszum. Első rész. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 36 igen, 5 nem, és 5 tartózkodás. Második rész. Mindenki látta a szavazatát? 27 igen, 12 nem, 7 tartózkodás. Most pedig az R kompromisszum következik egyben. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 30 igen, 14 nem, 2 tartózkodás. Most pedig rátérünk a 438-as módosítóra, 438-as Philip Lambert módosítója, hát 438, 438-as. 438. Mindenki itt van? Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva 16 igen, 28 nem, egy tartozkodás Filip, hát neked jobb volt az eredmény, mint nekem. Most a 439-es. Szavazás lezáró. 37 igen, 8 nem. Egy tartózkodás. Viki, gratulálok. Na, ez kompromisszum két részben. Első rész. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 41 igen, 4 nem szavazat. Második rész. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 26 igen, 19 nem. Most pedig rátérünk a tékomra kompromisszumra egyben. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. 26 igen, 18 nem. Egy tartózkodás. Most következik az ókompromisszum. A szavazás megnyitom. Mindenki lehet a szavazatát, a szavazást lezárom. 27 igen, 19 nem. V kompromisszum egyben. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 44 igen, 2 nem. Most pedig W kompromisszum a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 31 igen, 15 nem. Most az X kompromisszum következik. Ha megtalálnám, megnyitnám, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 41 igen, 3 nem. Két tartózkodás. Y kompromisszum. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 27 igen, 19 nem. Most pedig a Z kompromisszum következik, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 29 igen, 14 nem, 3 tartózkodás. Az AA kompromisszum egyben a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 42 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Most pedig rátérünk az 549-es módosítóra, Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 31 igen, 14 nem. Ugye most jobban szerepeltem. Hát, most boldogabb vagyok, talán ti nem? Na, egy pillanat. kompromisszum. Rosszat szavaztattam? Na, a blogban szavazunk az 550, 551, 52, 50, 553-ról, tehát egy blokk szavazás, 550, 551, 552, 553-ról. Mindenki látta a szavazatát? Még ketten szavazhatnak, itt a nagy pillanat, a szavazást lezárom, lezártam. 4 igen, 42 nem. Most pedig az AB-ről egyben szavazunk, a szavazás megnyitom. Még mindenki látta a szavazatát, a szavazás lezárom. 43 igen, egy nem, és kettő tartaszkodás. Most pedig AC kompromisszum következik. A szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Utolsó lehetőség kettőtöknek, akik nem szavaztatok. Na, 41 igen, egy nem, kettő tartozkodás. Most pedig rátérünk az 555-ös módosítóra, 555, 555, még valaki becsatlakozott a rendszerbe. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 18 igen, 28 nem. Sajnálom, Szilvi, ez nem jött be. Ádi. Két részben. Az Ádi kompromisszum első részéről nyitotta meg a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom. 43 igen, egy nem, kettő tartózkodás. Második rész. Mindenki látta a szavazatát? Utolsó lehetőség, a szavazás lezárom. 31 igen, 3 tartózkodás, nem 3 nem, 12 tartózkodás. Most pedig rátérünk az 5 5 8 as módosítóra. 558, a szavazás megnyitom. Mindenki lehet a szavazatát? A szavazás lezárom. Elutasítva 14. Igen, a 32 nem, tartozkodás nem volt. Most pedig rátérünk a 5 9 esre Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazás lezárom. Elutasítva 16 igen, 28 ellene. És tartózkodás, ami a preambuló bekezdéseket illeti. 71, 72, 73-asról szavazunk. Mindenki leadta a szavazatát. A szavazás lezárom. 27 igen, 17 nem, kettő tartaszkodás. Most jön az AE kompromisszum. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 30 igen, 14 nem, és kettő tartozkodás. Most pedig rátérünk az AF kompromisszumra, a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást, lezártam. 29 igen, 17 nem. Megváltoztatták, tehát 30 igen, 16 ellene, mert az elelnök úr rossz gombot nyomott. Tartózkodás nincs. Most pedig rátérünk az AG kompromisszumra. Egyben a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 43 igen, 3 nem. Most pedig rátérünk az AH kompromisszumra, a szavazást megnyitom. Tehát a szavazást lezárom. 43 igen, 1 nem, 2 tartózkodás. Most pedig rátérünk az a I kompromisszumra, a szavazást megnyitom. Mindenki adta a szavazatát, a szavazást lezárom. 31 igen, 15 nem. Most pedig az AJ kompromisszum következik. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 31 igen, 13 nem, 2 tartózkodás. 134-es módosító, a szavazás megnyitó. A szavazás lezáró. 28 igen, 17 nem, egy tartózkodás, most pedig rátérünk az AK módosít kompromisszumra. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 27 igen, 18 nem, egy tartózkodás. L kompromisszum. A szavazást megnyitom. utolsó lehetőség szavazni. A szavazás lezárom. Két tartózkodás, 41 igen, e, A M kompromisszum. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 31 igen, 15 nem, most pedig rátérünk az AN kompromisszumra. Mindenki lehet a szavazatát, a szavazás lezárom. 31 igen, 13 nem, és 2 tartózkodás. Most pedig az egész módosított szövegről szavazunk. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom a szavazást. 27 igen, 18 nem, egy tartózkodás. Most pedig a jogalkotási indítványról szavazunk. A szavazást lezárom. 27. Igen, 18. Nem? Egy tartózkodás. Nagyon szépen köszönjük, akkor ez megvan. Batman Gollasszony Karint, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik szilárd többséget biztosítottak a számomra, hogy elkezdhessük a tárgyalást a tanácssal. Szeretnénk, hogyha egy erős monetáris és egy erős gazdasági unió lenne az Európai Unió. A szocialisták és a zöldek eh, nem akarják felvállalni a felelősséget a fenntartható költségvetési politika iránt. Minden jelentéstevő lehetőséget kap véleménynyilvánításra. De most eh, menjünk eh, tovább a következő szavazásra, hiszen hatig szeretnénk befejezni az eljárást. Először az eljárási ügyeket tisztázunk a Diogo Fejó jelentéssel kapcsolatban. 51-52-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Négy igen, 41 nem. A jogalapról szavazunk, megnyitom a szavazást, 52-es módosítóról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Három igen, 43 nem. Még nagyobb arány, az elutasítás, elnök úr, úgyhogy látszik rosszul bánunk a platformokkal ma. Rátérünk az A kompromisszumra, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 igen, 2 nem. ös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 igen, 17 nem, egy tartózkodás. Hú, nagyon hosszú ez a lista. 24-esre térünk rá. 24-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33 igen, 12 nem, egy tartózkodás. Többiről akkor nem kell szavaznunk, meddig a 26-ig, tehát 26-osról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem, egy tartózkodás. 169-esre térhetünk rá, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 4 igen, 41 nem, egy tartózkodás elutasítottuk. Megyünk tovább, 170-esről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 15 igen, 30 nem, egy tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 171-esre térünk rá. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 mellette, 16 ellene, 2 tartózkodás. Ezt elfogadtuk tehát. Következő a B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 igen, 17 nem, egy tartózkodás. Akkor a 187-esre térünk rá. Mindenki szavazott, utolsó esély, lezárom a szavazást. 16-an mellette, 29-en ellene, úgyhogy ezt elutasítottuk. C kompromisszum. Két részben szavazunk. Első rész. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43 igen, 3 nem. Második részről szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 igen, 18 nem. Megyünk tovább. 201-es a raportőr szóbeli módosító indítványával megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 15-en ellene, 3 tartózkodás. Következő 202-es, 203-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 14 igen, 31 nem, egy tartózkodás. Elutasítottuk. Következő 204-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17 igen, 28 nem. Ezt tehát elutasítottuk. 205-ös. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 31-en ellene egy tartózkodás, tehát ezt elutasítottuk. Következő 206-os. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31-en mellette, 13-an ellene, 2 tartózkodás. 207-es következő, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16 igen, 29 nem, tehát ezt elutasítottuk. Következő a D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 25 igen, 17 nem, 4 tartózkodás. 212-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 16-an ellene két tartózkodás. Következő az E kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom. 42 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. Elfogadtuk. Következő az F kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 17-en ellene, 2 tartózkodás. 225-ösre térünk rá. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást. 31 igen, ez 13 nem, egy tartózkodás. Következő 31.1 31-esnek az első része illetve a 224-es, ez a kettő egyforma. Lezárom a szavazást. 43 igen, szavazat két tartózkodás, senki nem szavazott ellene. Következő 227-es valamit elrontottam, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 15-en ellene, kettő tartózkodás. Az előbb azt mondtam itt, hogy ez a kettő azonos, igen, akkor rendben volt. Mégsem hibettem, hibettem el, követtem el hibát. 228-as Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 44-en mellette egy ellene, egy tartózkodás. 229-es. Lezárom a szavazást. 43 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. 32-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28, igen, 17, nem, egy tartózkodás. ról nem szavazunk, G kompromisszum. Erről két részben szavazunk. Első rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39 igen, 5 nem, 2 tartózkodás. A második részről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 29 igen, 15 nem, 2 tartózkodás. Következő a H kompromisszum, egy szóbeli módosítóval. Igen, a H egy szóbeli módosítóval, amelyet Edward Ciklóna nyújtott be. Először szavazunk a szóbeli módosítóról, ezt kérik. Jó, úgy tűnik, hogy először azt akarják a kollégák, hogy a szóbeli módosító indítványról szavazzunk. Tehát akkor most csak a szóbeli módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Igen, 17 igen, 26 nem, 2 tartózkodás. A szóbeli módosító eredménye, tehát ezt elutasítottuk. Akkor most szavazunk a H kompromisszumról a szóbeli módosító nélkül. Egyetőbb több a néppárti szavazat. Mindenki szavazott, lezárom. 40-en mellette, 6-an ellene. Tehát ez a H alap kompromisszum volt. Most következik az I kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44-en mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Következő a J kompromisszum. Részenként szavazunk, első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42-en mellette, 3-an ellene, Megnyitom a szavazást a második részről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28 igen, 18 nem. Következő 251-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41-en mellette, ketten ellene, kettő tartózkodás. 37-es sokkal fogyott K kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 30-an mellette, 16-an ellene, 38-as a következő. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 43 igen, 2 tartózkodás, 0 nem szavazat. Következő az L kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40. Igen, 3. Nem, egy tartózkodás. Következő az M kompromisszum, egy szóbeli módosító, valamit Edward Sziklűn nyújtott be. Először megint a szóbeli módosítóról szavazzunk, külön szavazzunk, ugye a szóbeli módosítóról. Most eh, tehát csak a szóveri módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 26-an ellene szavaztak. Kettő tartózkodás, ez volt tehát a szóbari módosító, ez nem került tehát be, és csak az M kompromisszumról szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 38-an mellette, 7-en ellene. Következő az N kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, egy szavazat ellene egy tartózkodás. Következő az O kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39 igen, 6 nem. A tartózkodás nem volt. Következő a P kompromisszum. Megírtam a szavazást a P kompromisszumról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41-en mellette, 4-en ellene, tartózkodás nem volt. Következő 272-es, 273-as, azonosak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14 igen, 30 nem, egy tartózkodás, tehát ezt elutasítottuk. Következő a raportőr 45-ös számú módosító indítványa. Mindenki szavazott. Még néhányan nem. Most lezárom a szavazást. 25 igen, 17 nem, 2 tartózkodás. Ample 17-es, kompatibilis 45-össel. Itt az áll, hogy kompatibilis. Mindenki szavazott. 17 igen, 26 nem, kettő tartózkodás, tehát elutasítottuk. Q kompromisszum. Megnyitom a szavazást a Q kompromisszumról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem, egy tartózkodás. Következő 276-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem, egy tartózkodással elfogadtuk. Következő 277-es és a 278-as azonosak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14 igen, 31 nem, egy tartózkodás, ezt elutasítottuk. Következő Ampl eh, 19-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43 igen, 0 nem és 2 tartózkodás. Következő 279-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Kettő igen, 43 nem, egy tartózkodás, ezt elutasítottuk. Empl 20-as. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43 igen, egy nem, kettő tartózkodás. R kompromisszum. A következő. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32 igen, 12 nem. Megyünk tovább. Következő 283-as, 284-es. Megnyitom szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14, igen, 31, nem, egy tartózkodást, tehát elutasítottuk. Következő 285-ös. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17 mellette, 28-an ellene, egy tartózkodás, tehát elutasítottuk. S kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem, egy tartózkodás. Következő a T kompromisszum. Elnézést, ez részenként kell szavaznunk, tehát az első részről szavazunk, a T kompromisszum első részéről. T kompromisszum első részéről mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42-en mellette, 3-an ellene szavaztak. Most szavazunk ugyanúgy járunk el, mint a többi jelentéssel, tehát mindenki szavazott a második részről is. 30-an mellette, 15-en ellene szavaztak, tartózkodás nem volt. Következő 292-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 31-en ellene szavaztak, egy tartózkodás elutasítottuk. 293-as. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 28-an ellene szavaztak, egy tartózkodás volt, ezt is elutasítottuk. 294-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Kettő igen, 43 nem, egy tartózkodás, ezt elutasítottuk. 300-as módosító. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Senki nem szavazott igennel, 43-an szavaztak, három tartózkodás volt. Ez tényleg jó arány volt. Következő a 295-ös. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Kettő mellette, 43-an ellene, egy tartózkodás. 296-os. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 30-an ellene egy tartózkodás, tehát ezt elutasítottuk. 298-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 38 igen, 7 nem szavazat született, egy tartózkodás. Ezt elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy a 299-ről már nem szavazunk, nem, a 297-ről nem szavazunk, 299-es kompatibilis, tehát szavazunk a 299-ről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17 igen, 28 nem, egy tartózkodás, elutasítottuk. U kompromisszumról két részben szavazunk. Első rész. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42-en mellette, 4-en ellene szavaztak. Megnyitom a szavazást a második részről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 38 igen, 8 nem szavazat, tartózkodás nem volt. Következő az 50-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44-en mellette, nem volt nem, szavazat és kettő tartózkodás. A 310-es kompatibilis, tehát ezt megnyitom a szavazást a 310-esről. Lezárom a szavazást. 42 igen, 2 nem, 1 tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Következő V kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem, egy tartózkodás. Következő a V kompromisszum. Lezárom a szavazást. 43-an mellette, ketten ellene, egy tartózkodás. Következő a kettes, az empl kettes. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 27-en ellene, kettő tartózkodás, ezt elutasítottuk. 63-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezártuk a szavazást. 43-an mellette, egy, egy ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. 64-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41-en mellette, ketten ellene szavaztak, egy tartózkodás elfogadtuk, 65-öst visszavonták, 68-asról szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42 igen, 2 nem, egy tartózkodás. 69-es Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 14-en ellenen szavaztak, 4 tartózkodás. Tehát itt a többiről nem kell szavaznunk, és az X kompromisszumnál tartunk. Megnyitom a szavazást az X kompromisszumról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42-en mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Megyünk tovább, 74-es, következő. Lezárom a szavazást. Kettő igen, 43 nem, egy tartózkodás elutasítottuk. 75-ös Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Hetten igennel, 38-an nem szavaztak, tartózkodás nem volt, elutasítottuk. 76-os. Lezárom a szavazást. 3 igen, 39 nem, 3 tartózkodás, elutasítottuk. Y kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31 igen, 15 nem, tartózkodás nem volt. Következő hármas módosító indítvány. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 16-an ellene voltak, egy tartózkodás. 85-ösről nem szavazunk, Z kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem, egy tartózkodás. Következő 83-as, 87-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 40 igen, 5 nem, 1 tartózkodás. Köszönöm. A a kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42 igen, 2 nem szavazat, 2 tartózkodás. A B kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 45-en mellette egy ellene tartózkodás nem volt. 80-as módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 29-en mellette 14-en ellene 2 tartózkodás. 99-es okafogyott AC kompromisszum. AC kompromisszum. Horizontális kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 3-an ellene, tartózkodás nem volt. 8-as módosító. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 45-en mellette, senki nem volt ellene, és egy tartózkodás. 102-esről nem szavazunk, a D kompromisszum következő. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43-an szavaztak mellette, ketten ellene egy tartózkodás. Következő AE kompromisszum. Lezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem szavazat, 1 tartózkodás. Következő AF kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30-an szavaztak mellette, 14-en ellene, egy tartózkodás. Következő 105-ös módosító. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 43 igen, egy nem, egy tartózkodás. 106-os. Meddig? Rendben van, akkor 106-tól 110-ig blogban szavazunk. 106-ostól nem az ECR azt mondja, hogy ők nem tudnak így szavazni, akkor külön-külön 106-os. 106-os, nyomjuk a gombot. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 40-en, mellette 4-en ellene egy tartózkodás. 107-es. Most, most már lehet blogban, jó, akkor a 107-től 110-ig blogban. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35 igen, 9 nem, egy tartózkodás egészen 110-ig, tehát már szavaztunk. Következő 111-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 3, igen, 42, nem, egy tartózkodás, 112-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 igen, 17 nem, egy tartózkodás. Következő a G kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem, tartózkodás nem volt. 113-as. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-en igennel, 18-an nemmel szavaztak, egy tartózkodás. Következő 114-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 17 ellene, egy tartózkodás. Következő 14-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32 12 igen, 12 nem, egy tartózkodás. Következő 15-ös. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 43-an mellette, 3-an ellene, tartózkodás nincs. A H kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 45-en mellette senki nem szavazott ellene, és senki nem tartózkozott. Ketten nem szavaztak. I kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 44-en mellette, ketten ellene, nincs tartózkodás. Következő 124-es módosító. Mindenki szavazott. Lezárom. 32 igen, 13 nem, egy tartózkodás. Következő az AJ kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Következő 129-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 23 ellene, és egy tartózkodás. Hát elutasítottuk. Ez volt ma a legszorosabb eredmény. 131-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 19-en ellene, egy tartózkodás. Következő K kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 38-an mellette, 6-an ellene, 2 tartózkodás. Következő 138-as. Mindenki szavazott. 43-an mellette, egy ellene, egy tartózkodás. A esről nem szavazunk, mert a 134-est elfogadtuk, tehát a 140-esre térünk rá. esről szavazunk, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 39-en mellette, ketten ellene, 5 tartózkodás. Következő 142-es, megnyitom a szavazást a 142-esről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42 igen, 3 nem, egy tartózkodás. Következő 143-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39 igen, 6 nem, egy tartózkodás. Következő 144-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 13-an ellene tartózkodás nem volt. Következő az OL kompromisszum. Mindenki szavazott. Bezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem, egy tartózkodás. Következő az AM kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 40 hatan mellette, senki nem ellenezte, senki nem tartózkodott. Következő 150-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 31-en ellene, egy tartózkodás tehát elutasítottuk. Következő 151-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem, egy tartózkodás. Következő 152-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 3 igen, 42 nem, egy tartózkodás. Elutasítottuk. Következő 153-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 40-en, mellette 3-an, ellene 2 tartózkodás. 154-es sokafogyott, 20-asról szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32 igen, 13 nem, egy tartózkodás. Így a többiről már nem is kell szavaznunk, és a 158-asról szavazunk most. Egyre több az EPP. Tudom, hogy az Astrid az, de hát ugye valaki egy túl lelkes néppárt vegyek ki magát. Jó, rendben van. 42 igen, 2 nem, egy tartózkodás. Azután a következő 21-es. 21-es. A raportőr módosítója. Lezárom a szavazást. 42-en szavaztak mellette, 3-an ellene, egy tartózkodás. 22-es Lezárom. 44-en mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Következő 23-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 38 mellette, 4 ellene, 2 tartózkodás. Következő, ugye 159-esről nem szavazunk, az AN kompromisszumról szavazunk két részben. Első rész az AN kompromisszum első része. Mindenki szavazott. Gyorsan még. Jó, most lezárom a szavazást. Lezártam. 38-an mellette, 4-en ellene szavaztak. A második részről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 37-en mellette, 80 ellene, tartózkodás nem volt. Most pedig eh, a módosított szövegről szavazunk. Egyel több a néppárt. Egyel több volt. Jó rendben van. 29-en mellette, heten ellene, 10 tartózkodás. Most eh, szavazunk a jóalkotási állásfoglalásról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 7-en ellene, 11 tartózkodás. Gratulálok eh, a jelentéstevőnek. Fejó úr. Köszönöm szépen. A jelentéstevő kért szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni mindenek előtt mert a munkatársaimnak, asszisztenseimnek a munkát nagyon keményen dolgoztak, azután a frakciómnak, az EPP-nek köszönöm a munkát, Bortman Kohl asszonynak, a koordinátornak, a titkárságnak, és minden árnyéki jelentés tevőnek nagy köszönetet mondok. Nagyon sokszor találkoztunk, beszélgettünk, sikerült konszenzust elérnünk és a csomag többi jelentését készítő kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani. Lesznek további találkozók, és ugyanolyan elvek mentén fogunk dolgozni. Az elnökség, a titkárság nagyon sokat segítettek. A jövőben is megpróbálok majd úgy dolgozni, hogy ne legyen nagy feszültség, hogy kellemes légkörben dolgozzunk, és hogy közelítsenek az álláspontok, úgyhogy sikerül majd a plenárison is a kompromisszum mellé, meg kompromisszumért megnyerni mindenkit. Igen láttuk, hogy nagyon hosszú volt a szavazás. Szerintem, hogyha nem olvasná föl az eredményeket, akkor gyorsabban mehetnénk. Csak mondja, hogy el, elfogadtuk, vagy elutasítottuk. Három helyen, és esetleg, hogy kávét, vagy teát. Három helyen látszanak az eredmények. Én azt szeretném mondani még akkor is, hogy nagy megszorítások idejét éljük, de azért kávét kérnénk talán tarthatunk majd a harmadik szavazás után, amire most kerül sor egy technikai szünetet, akik már nem bírják ki kávé nélkül. Azt hiszem, hogy nem időpocséklás, ha ki, kiolvasom az eredményeket, mert ezeket le kell írnunk, azután át kell állítani a szavazógépek, tehát ennél gyorsabban ezt nem lehet csinálni. We, no, no, no, I'm sorry, we've said in advance it's an electronic... Sajnálom, mindenkinek szóltunk, hogy elektronikus szavazás lesz, ezt nem változtatom meg. Úgyhogy a Ferrero jelentés következik. És először is megnyitom a szavazást az elutasítási javaslatról. Mindenki szavazott? Kérem, hogy legyenek csöndben, ez a szoba nagyon jól van kialakítva ez a terem akusztikailag, és minden suttogás hallatszik. Most meg hiányoznak a képviselők néhányan, mondja az elnök asszony. Lezárom a szavazást. Hárman, mellette 41-en ellene nincs tartózkodás, tehát következik a jogalap úgy látom kompromisszumos, tehát ez az A kompromisszum, mínusz A kompromisszum pontosabban, tehát mínusz A kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 40 mellette, 2 ellene, 2 tartózkodás. Úgyhogy, ha megtalálom, akkor az 50-es módosító következik. Megnyitom az 50-esről a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Három igen, 40 nem. Egy tartózkodás, egyes módosító. Ez a foglalkoztatási bizottságtól. Lezárom a szavazást. 18 igen, 23 nem, 2 tartózkodás, A kompromisszum, gyorsabban szavazzanak, ha, szavazzanak. Ha gyorsabban nyomnak meg a gombot, akkor hamarabb le tudnám zárni. Lezárom a szavazást. 43 és egy ellene. B kompromisszum. Megnyitom a B kompromisszumról a szavazást. Kérem, legyenek csöndben. Mindenki szavazott? Lezárom. 40, igen, 3, nem, nincs tartózkodás. A C kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást a C kompromisszumról. Mindenki szavazott, lezárom. 42 igen, két tartózkodás, nincs ellenszavazat. 190-es módosító következik. lezárom, 24 mellette, 19 ellene, D kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42 igen, egy nem, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16, igen, 27, nem, elutasítottuk ezt, és egy tartózkodás is van, az e-kompromisszum következik. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41, igen, 2, nem, egy tartózkodás, és a 223-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. A 223-as jön, mondja az elnök asszony. Igen, ez, ez a következő. Hát legalábbis az én listámon ez szerepel. Nem tudom, az önök szavazó listáján mi szerepel? Okay. Right, if you're all there, then we... Jó, rendben. Ha mindenki megnyomta a gombját, akkor lezárhatom a szavazást. Nos, akkor ezt úgy is elutasítottuk mindegy. Tehát 20 voltak mellette és 22-en ellene és akkor a 225-ös következik. Lezárom. 40 igen, 4 nem, 1 tartózkodás, F kompromisszum következik. Ha mindenki szavazott, lezárom. 44 igen nincs, ellene senki nincs, tartózkodás. Jön a G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. 39 igen, 6 nem. Úgyhogy a H kompromisszum következik. Hét része van ennek, tehát akkor az első részről szavazunk. A H kompromisszum első részéről nyitom meg a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 40 igen, 5 nem. Most a második rész jön. Mindenki szavazott, lezárom. 40 igen, 5 nem. Harmadik rész következik. Mindenki szavazott, lezárom. 22-22, ezért ez elbukott. És a negyedik rész következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 igen, 5 nem. Az ötödik rész következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39 igen, 5 nem. Hatodik rész. Lezárom a szavazást. 39 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. A hetedik rész következik. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 5 ellenszavazat és 40 volt mellette. Most az I kompromisszum következik. De hol van? kérdezi az elnök asszony. Igen, megvan. Ó, nekem nincs olyan jó kis másolatom, mint a titkársági kollégának. Az i kompromisszum. jean Paul, van valami probléma? Two four seven. On the previous one. C'était peut-être la version antérieure. Ça c'était, ça s'est échangé la dernière version. Ah,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 lost an amendment. Uh, the previous voting list. Caius, we've lost 247 somewhere. Um, 247. What happens to 247? What? Ihre Liste war ziemlich falsch. Bref, euh, ce matin, ça a été modifié. Is where? before compromise you. Right. Right. It's still there. It's there, but it's too late. Yeah. It's now included within yeah. Yeah, Madame, Madame la Présidente, pour, yeah. pour les membres du PP. Elnök asszony, a néppárt tagjainak. Pillanat, mondja az elnök asszony. Szeretném elmondani a néppárti kollégáknak, hogy a lista, a végső lista előtt készült el, a délelőtt folyamán készült el a végleges forma. Kérem szépen, hogy Dofna kollégát nézzétek, akinél a legaktuálisabb szöveg található meg. Eh, Hebet Dorfmant figyeljétek, Dorfman kollégát, mert ő nála van az igazság. <laughs> yeah. Right. The, the, the problem was we had... Nos, az volt a probléma, hogy úgy tűnt, hogy eltűnt egy módosító, el, elveszett egy módosító, de meglett. Szilvi az egyik, a te egyik módosítód, de megtaláltuk. Úgyhogy most minden rendben van, csak azt felejtettem el, hogy hol tartottunk. Tehát akkor az i kompromisszumról szavazunk még mindig, és még mindig nyitva van a szavazás, úgyhogy aki nem szavazott az i kompromisszumról, az kérem legyen szíves, és akkor lezárhatjuk. Köszönöm. 42 igen, egy nem, egy tartózkodás. Azt hiszem, akkor a 245-ös jön. Igen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette 22 ellene, tehát ezt nem fogadtuk el. Egy tartózkodás is volt. És a 248 tehát a 248-as következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 6 igen, 37 nem, egy tartózkodás. Ezt se fogadtuk el. A jé kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 41 igen, két tartózkodás, ezt elfogadtuk, és a K kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Kérem, gyorsabban nyomják a gombot, akkor le tudjuk zárni. Egy ellenszavazat volt csak, most lesz az L kompromisszum. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42 igen, Nincs ellenszavazat és egy tartózkodás van. Az M kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem, egy nem volt tartózkodás, az M kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom. 43 igen, 1 nem. Tartózkodás nincs. És a 23-as módosító következik. Mindenki szavazott? Lezárom. 36 igen, 8 nem, egy tartózkodás. Az O kompromisszum következik. O kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Egyben kettő igen, egy nem. Következik a 269-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 17 igen, 26 nem elutasítottuk. P kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom. 43, igen, egy nem és egy tartózkodás, a Q kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazás 43, igen, 2 nem, és nincs tartózkodás, úgyhogy a Robert kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom. 40 igen, 4 nem, 1 tartózkodás, 284-es módosító következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 igen, 22 nem, tehát ezt nem fogadtuk el, egy tartózkodás is volt. Es kompromisszum következik. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 igen, egy tartózkodás. Következik a 285-ös módosító. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Kettő mellette 42 ellenetet ezt nem fogadtuk el, T kompromisszum következik. Lezárom a szavazást. 43, igen, 2 nem. És most jön az U kompromisszum, de mit keres itt ez a módosító? kérdezi az elnök asszony. Rendben, tehát itt van a 247-es módosító, benne volt a T kompromisszumban. Ezt hittük, erre gondoltuk, hogy elveszett. Tehát az U kompromisszumról szavazunk most. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egy tartózkodás volt csak, 290-es módosító következik. A többiek mind támogatták az új kompromisszumot. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 igen, 23 nem, egy tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el, és következik a V kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 igen és egy nem. A dupla V kompromisszum következik. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem, és az X kompromisszumra térünk rá. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41 igen, 4 nem. Tehát az Y kompromisszum következik. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 44 igen, 3 nem. A 38-as módosító foglalkoztatási bizottságtól, ez következik most. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34 igen, 9 nem, két tartózkodás, és a 308-as következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 5 mellette, 37-en ellene, és egy tartózkodás. Z kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Tudom, hogy nagyon izgalmas, hogy megérkezett a kávé, de attól még a gombot meg kellene nyomni. Mert még hét embernek szavaznia kellene, de le fogom zárni a szavazást akkor. Lezártam. 44 igen, egy nem. És az AA kompromisszum következik két részben. Az első részről szavazunk először. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 43, igen, egy nem. Második rész. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-22, akkor ezt nem fogadtuk el. Elnök asszony, rendben van, megnyitom még egyszer a szavazást, úgy tűnik, hogy a kávé bezavart itt a gombnyomásba. Tehát akkor még egyszer megnyitom a második részt közfelkiáltásnak engedek, mindenki szavazott? Na hát akkor most már 46-an szavaztak, ugyebár? Lezárom a szavazást. Fel tudná olvasni a második részt, elnök asszony? Hangzott be egy kérés. Hát most szavaztunk erről, és nem szavaztuk meg. 23 mellette és 24 ellene. Úgyhogy nem érdemes, de tényleg akarják tudni, hogy mi volt ez, amit leszavaztunk? Elnök asszony, hangzik a... Hol van, hol van, asszonyom? Ferreira asszony, meg tudnánk ismételni ezt a szavazást? Hát ez, ez teljesen kaotikus volt, én nem értem, hogy most miről szavaztunk, a második részről? Elnök asszony válaszol, igen, a második részről szavaztunk, és a második részt még egyszer megszavaztuk. Kétszer bukott el ez a dolog, egyszer 22-22 volt, aztán 23-24 arányban utasítottuk el. Úgyhogy én nem mondtam azt, hogy nem vagyok nyitott, én most csak elmagyaráztam, hogy miről volt szó, ha valaki úgy gondolja, hogy egy kicsit kis kavarodás történt. Előadóként én is átéltem ezeket a problémákat, én nagyon szívesen megismétlem az AA kompromisszum második részéről a szavazást. Megnyitom még egyszer a szavazást tehát. Lezárom a szavazást. Most 23-24, tehát most már harmadszor utasítottuk ezt el, remélem, hogy ezek után elfogadják. 324 es következik. A 324-es módosító. Eliza szeretné valamit mondani? Egy kicsit csöndet kérek, Elizának megadom a szót. 46-an vagy 47-en vagyunk? Ez volt a kérdésem. 48 szavazókártya van benn, de soha nem szavazott 48 ember, mondja az elnök asszony. Általában 44-en, 46-an szavaznak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezért várok, mondja az elnök asszony, hogy mindenkinek legyen elegendő ideje megnyomni a gombot. Azok, akik egyáltalán nem szavaznak, kihúznák a kártyájukat, könnyebb lenne. 324-es módosító következik. Na most meg 49 kártya van benn, egyel több néppárti képviselő van. Nos, akkor most 48 kártya van, ebből 45-en szavaztak. Most 46, és mégis egyel több néppárti, már megint egyel több néppárti van, kérem egyel kevesebb legyen. Egyel több néppárti van. Jó. Na, akkor lezárom a szavazást. Tehát 17 igen, 27 nem. Ez a 324-es módosítónak az eredménye. Ez azt jelenti, hogy a 326-os következik. Szavazott mindenki? 17 igen, 27 nem, egy tartózkodás, tehát ezt nem fogadtuk el. Az AD kompromisszumról szavazunk két részben. Ez every voter. Uh, Mindenki lát a szavazatát? A szavazás lezárom. 38 és 7, tehát elfogadva. Második rész. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást, a szavazást lezártam. 39 igen, 5 nem, 2 tartózkodás. Most pedig az AC kompromisszumról két részben szavazunk. Az első rész az AC-nek. Nos, erről szavazunk. I think I'm only going to close the vote. Akkor fogom csak lezárni, ha eltetszenek hallgatni. Na, a szavazást lezárom. 39 igen, 7 nem. A második része AC per 2-esről nyitom meg a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Lezártam. 36 igen, hat nem, AD kompromisszum, Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem, egy tartózkodás. 339-es következik. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 38 igen, 6 nem, egy tartozkodás, 340-es. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom. A szavazatát lezárom a szavazást. 17 igen, 26 nem, két tartozkodás, elutasítva a elkompromisszum. Mm, a szavazást megnyitottam, a szavazást lezárom. 44 igen, egy nem, egy tartozkodás. A F kompromisszum Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Egyel több néppárti szavazatunk van, meg kell ismételni a szavazást. A szavazást megnyitom az A F módosítóról, kompromisszumról. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 43 igen, egy nem. Most az AG kompromisszum következik. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 43. Mm, igen, három tartozkodás, AH, két részben, AH per 1. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 45. Igen, egy tartózkodás, második rész, a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 39 igen, 4 nem. Most pedig rátérünk az AI kompromisszumra. A szavazást megnyitom az AI-ről. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 42 igen, 2 tartózkodás. A J kompromisszum két részben. Az első rész mindenkinek a szavazatát, lezárni a szavazást. 39 igen, 4 nem, 3 tartózkodás, második rész a J per 2-es. Mindenki lát a szavazatát, lezárom a szavazást. 39. Igen, 5 nem, egy tartózkodás nem fogadva. A K kompromisszum. Mindenki leadta a szavazatát. Kérem szépen, még hét van vissza. Hét embernek kellene még. A szavazást lezárom. 40 igen, 3 nem, 2 tartózkodás. Rádénk az a kompromisszumra. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. 43 igen, 2 nem, egy tartozkodás, 39-es, Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Megint egy plusz néppárti becsatlakozott az utolsó percben. Megismételjük a szavazást. 39-es módosítóról újra megnyitom a szavazást. Every voted. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 26 igen, 17 nem. Most pedig a M kompromisszum Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem. A N. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 39 igen, 6 nem. Rátérjünk a 388-as módosítóra. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom. 5 igen, 39 nem. A O kompromisszum. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom. 43 igen, 3 tartozkodás. Rátérünk az AP kompromisszumra. Mindenki lát a szavazatát? Lezárom a szavazást. 43 igen, 3 tartózkodás, rátérünk a 391-esre. Mindenki lát a szavazatát? Lezárom a szavazást. Tessék, tessék! 17 igen, 25 nem. 392-es. Énekel át a szavazatát? Kérem szépen, tessék már. Öten még nem szavaztak, lezárom a szavazást, a szavazás lezárva. 16 igen, 26 nem, 3395, az előző tehát elutasítva, 395-ös most következik. Mindenki lát a szavazatát, lezárom a szavazást. 21 igen, 20 négy nem, tehát elutasítva 396-os. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 22 igen, 23 nem, Oka fogyott a betve, elutasítva, 393, 43, ami azonos. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 18 igen, 27 nem, okafogyott, elutasítva, 394-es, Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 26 igen, 19 nem, elfogadva. Valamilyen kompromisszum, az a Q kompromisszum a másik oldalon folytatódott, nem láttam, hogy milyen számozású, vagy milyen betűjelű. Mindenki látta a szavazatát? Utolsó lehetőség, lezárom a szavazást. 43, igen, egy nem. A R kompromisszum Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 28 igen, 18 nem. Most pedig a S kompromisszum. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 45 igen, egy tartózkodás. Most pedig rátérünk az a T kompromisszumra. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 46 igen. A U kompromisszum. Mindenki látta a szavazatát? Lezártuk. 46 igen. A W Mindenki lát a szavazatát? Lezárom. 45 igen, egy tartózkodás, 407-es, elnézést, okafogyattá válik, ezek közül a fentiek közül valamelyiket elfogadtuk. Úgy gondoljuk, hogy a 407-es fogyottá vált. Egyetért a jelentéstevő. Jó, tehát az AX következik. Első rész. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 43 igen, elfogadva, egy ellenszavazat volt, második rész. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 22 igen, 23 nem, egy tartózkodás. Elutasít. 410-es módosító. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Lezártam. 41 igen, 3 nem, elfogadva. E, a Y kompromisszum. Mindenki lehet a szavazat, szavazatát, lezárom a szavazást. 43 igen, 3 nem, elfogadva. 61-es. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 39 igen, 5 nem, elfogadva. 58-as 4-es módosító az MB bizottsági, azonosak. Mindenki lett a szavazatát, lezárom a szavazást. 35 igen, 10 nem. 5-ös emplő módosító, Lezárom a szavazást. 17 igen, 27 nem, elutasítva. 60-as. Leadta a szavazatát, mindenki lezárom a szavazást. 41 igen, 1 nem. 6-os emple módosító. Ez okafogyottá vált. 59-es Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 34, igen, 10, nem. Hármas empla. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 33, igen, nincs senki ellenem. AZ kompromisszum. Mindenki látta a szavazatát? szavazás lezárom. 43 igen, 2 nem. Most pedig rátérünk a 68-as módosítóra. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 39 igen, 5 nem. B. A kompromisszum része két részben, első rész Mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 25 igen, 20 nem. Elfogadva. Második rész. Mindenki látta a szavazatát, a szavazást lezárom. 20 igen, 25 nem, elutasítva. Most pedig rátérünk a 69-es módosítóra. Mindenki adta szavazatát? 69-es. A szavazást lezárom. 41 igen, 3 nem. 70-es. Lehetne esetleg blokkban szavazni? 70-től a 74-ig? 70-től 74. Igen, lehet. A 74-es kivételével. Jó, ne vitatkozom, csináljuk. 70-es. Mindenki lehet a szavazatát, lezárom a szavazást. 41, a 4 mellett elfogadva 71-es. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom. 44, elfogadva. 72. Szavazást lezárom. 40, igen, 4, nem, 73-as. Mindenki lehet a szavazatát, lezárom a szavazást. 21, 21, 21, el utasítva. 74-es. Ennek lehet a szavazatát? Na, na, hopp, hopp. Lezárom a szavazást. 70, 27 igen, 17 nem. BB kompromisszum két részben. Az első rész. <clears throat> Mindenki látta a szavazatát. Lezárom a szavazást. 43 igen, 3 nem. Második rész. Mindenki látta a szavazatát. Lezárom a szavazást. 39 igen, 6 nem. 78-as módosító. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 27 igen, 17 nem, 79-es. Lezárom a szavazást. 24 igen, 21 nem. 80-as. Szavazást lezárom. Lezárom a szavazást. 18 igen, 26 nem, elutasítva. Kilences a vélemény. Lezárom a szózást. 34 igen, 9 nem. 81-es. Lezárom a szavazást. 27 igen, 17 nem. 82-es. Mindenki látta a szavazatát? 31 in favor and 14 against. 83-as. Mindenki leadta a szavazatát, lezerem a szavazást. 27 igen, 15 nem. Hm, 84-es. Mindenki látta a szavazatát? lezerem a szavazást. 17 pozitív mellette 22 ellene elutasítva. 85 Mindenki lett a szavazatát? Lezárom a szavazást. 35 igen, 8 nem, elfogadva, 86-os. Lezárom a szavazást. 40 igen, 3 nem. 87-es. 21 igen, 22 nem, elutasítva. 88-as. Szózás lezárom. 21 igen, 23 nem elutasítva, 89. kizárom. 9, igen, 35, nem, 8, 90-es. Kérem szépen, nem lesz elég időnk, ha nem gyorsítjuk fel. A szavazást lezárom. 21, a 23 nem mellett elutasítva, M 10-es. Mindenki lát a szavazatát, a szavazás lezárom. 37 mellett igen, elfogadva 91. Kérem szépen, nyomják meg gyorsabban a gombokat. Jó. A szavazás lezárom. 26 igen, 15 nem. 92-es. A szavazást lezárom. 36 igen, 8 nem, 93-as. Szavazást lezárom. 28, igen, 11-es, Empla 11-es, Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 17 igen, 27 nem. 12-es. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 17 igen, 27 nem, elutasítva. 94-es. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom a szavazást. 5 ellen, 39 nem, mellett elutasítva. BC kompromisszum, négy részben. Első rész. A szavazást lezárom. 37 igen, második rész, tehát ez elfogadva az első rész. Leadták a szavazatokat? A szavazás lezárul. Elutasítva. Harmadik rész. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elfogadva. Negyedik rész. Negyedik rész. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 21-es elutasítva, 21 pozitív mellett, 21 negatív elutasítva. BD kompromisszum 5 részben. Első rész elutasítva. 25 nem mellett. Harmadik rész. Csendem, kérem, maradjanak csendben. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyedik rész. Jó, több szavazás nem lesz, most már lezárom. Elfogadva. Ötödik rész. Szavazás lezárom. Elutasítva. 25 nem, a 22 igen mellett. BE Elkompromisszum. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva 41. A 106-os módosító következik. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elutasítva. 107-es. 23 igen. Én még most szeretnék végezni. Kérem, akkor dolgozzunk most már. BF kompromisszum. Három részben. Első rész. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43 igen mellett. Második rész. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32 nemmel. A három, harmadik rész. Szavazás lezárom. 41 igen mellett elfogadva. 113 os módosító. Mindenki látta a szavazatát? A szavazás lezárom. Elutasítva. 114-es. Mindenki látta a szavazatát? Már megint egyet több néppártink van. A szavazás lezárom. Elutasítva. BG kompromisszum. A szavazást lezárom, lezártam. 42 igen mellett elfogadva, most pedig a 122-es következik. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást, lezártam a szavazást. Elfogadva. 39 igen mellett, tehát a 6-os módosító, a tevelik, hol is van. 123-os. A szavazást Elfogadva 40 igen mellett. 18-as emple vélemény. Végig a szavazatát, a szavazást lezárom. Elutasítva 18 igen mellett, 25 nem, 124-es. Mindenki lett a szavazatát? A szavazás lezárom. Elfogadva 39 igen mellett. 125-ös. Mindenki lett a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva 28 nem mellett. A hatós okafogyottá vált, a 126-os következik. A 126-osról mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. Most megint egyet több négy néppártink van, Ki az, aki most tette be a ketyet? Köszönöm szépen. Elutasítva. 27 nem mellett. 127-es. Lezárom a szavazást, lezártam. Elutasítva. 28 nem mellett. 19-es ample vélemény okafogyottá vált. Nem, nem vált okafogyott. Jó, a 19-es módosító következik. A szavazás lezárom. Zárjuk le a szavazást. Most okafogyottá vált. Pontosabban elutasítottuk. 7 hetes. Akkor válna okafogyottá valamit elfogadtuk, mondta, de biztos nem fogadtuk el. A szavazást lezárom elutasítva 23 a nem, 22 az igen. 128-as. A szavazást lezárom. 23-23 mellett elutasítva, 129-es, Megint egyel több a néppárti. Nagyon lelkesek vagytok. A néppártból valaki kérjük lépjen ki a rendszerből. Jó, a szavazás lezárom. Több 22 nem, 21 igen, 130-as. Mindenki leadta a szavazatát? van. 27, igen, 17 nem, 131, mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elutasítva, 132-es, Mindenki állt a szavazatát? elveszítettük. 8-as módosító. Mindenki lehet a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva, akkor a 133-as helyett a 134-es következik. Mindenki lehet a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva. 135-ös. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. BH kompromisszum. Mindenki lehet a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. Most pedig 139-es következik. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elveszítve. Elutasítottuk 140-es. Mindenki a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 141-es. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 17, 28 mellett, 20-as vélemény. Mindenki látta a szavazatát, lezárom. Elutasítva. 142-es. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást elfogadva. 143-as. A szavazás lezárom. Elutasítva. 145-ös. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 9-es, okafogyottá vált 144-es, szavazásra bocsájtjuk, tehát az elvonal 4-es. Mindenki adta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva. 146-os okafogyottá vált. 147-es. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva. 148-as. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 35 van arányban elfogadva. BI kompromisszum. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva. Legalább a kettő arányban. 153-os. Mindenki lehet a szavazatát, lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-24 arányban. 154-es. Megint egyre több a néppárti. Próbálkoztok, próbálkoztok. Na, a szavazás lezárom. Elfogadva. 25 a 15 van. 155-ös. Mindenki lett a szavazatát, lezárom a szavazást. Elutasítva 21 a 23 arányban. 156-os. A szavazás lezárom. Elutasítva 19 a 27 arányban, Emple 22-es módosítója. A szavazás lezárom. Elutasítva 15 a 28 arányban, 157-es. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17 a 28 arányban, 23-as os ügyi bizottsági módosító. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva 39 a hat arányban. A többi oka fogyottá válik, nem tudom, hogy meddig, a 160-ig. 160. Mindenki leadta a szavazást. Köszönöm, lezárom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 10 a 21 arányban. 161-es. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as. Bocsánat, 163-as. Mindenki lát a szavazatát? Nyomkodják, csak a gombokat, kérem szépen. Na, még heten. Lezárom. Elfogadva, 29 záró arányban, 164, Mindenki lát a szavazatát, lezárom a szavazást. 43 az arányban elfogadva, 100 a 67-es a következő. 167-es. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva, 27 a 18 arányban. A 24-es, Emple. Mindenki lehet a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva 17 a 26 arányban. BJ kompromisszum két részben. Első rész. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadva 43 a 3 arányban. Második rész. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41 az öt arányban. Módosított szöveg, még ne tessenek, még nem tartunk ott. A módosított szövegről szavazom most. Megint egyet van néppárti. Köszönöm, a szavazást lezárom elfogadva, 42, igen, 4, nem, tartózkodás nincs. Most pedig a jogalkotási indítványról szavazzunk. Csak szavazzatok, szavazzatok, jó. Mindjárt lezárom a szavazást. 41 igen és 4 nem. Valaki eltűnt közben. Nagyon szépen köszönjük. Hát rosszul állunk az idővel. Elisa, yes. I give the floor to Elisa. Igen, megadom a szót röviden Elisának. Tudom, tudom, hogy mindenki fáradt. Nagyon kimerítő volt ez a szavazás, de mondanom kell még valamit. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy egy ilyen jó többséget sikerült összegyűjtenünk, hogy így indítsuk el a tárgyalásainkat a tanácssal. És ez a nagyon ö, nagy szeretettel szeretnék Hágelund úrhoz szólni, aki egy másik jelentés előadója, amiről szintén szavazunk. Nagyon fontos szerepet játszott a a megkészítésekor. A többi árnyék előadóval együttműködtünk, néhány dolgot javítani lehet persze, tehát köszönöm a titkárságnak, a csapatomnak a munkáját, Tánzádó úrnak és a többieknek. Az Ekon titkárság munkatársainak köszönet jár, és köszönet minden kollégámnak, a frakcióbeli kollégámnak. Mindenki nagyon keményen dolgozott. Sok engedményt kellett tenniük, hogy meg támogassanak engem ebben a jelentésben. Köszönöm. Kollégák, nem sokáig áll már rendelkezünkre tolmácsolás, úgyhogy azt javaslom, folytassuk. Mindenki tudja, hogy mi a feladatunk. Még egy kis ideig van azért tolmácsolás. Rátérünk a Gulár jelentésre. Kérem, kedves kollégák, a Gulár jelentésre térünk rá. 55-ös, 56-os, 57-es módosítók, az elutasításra vonatkozó módosító indítványok. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 4-38 arányban, nem kell szavaznunk a 96-osról, következik a jogalap, egyes módosító. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35-8 arányban. 58-as. Mindenki szavazott. Még tizen nem szavaztak gyorsan. Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19-19 arányban. És sokan nem szavaztak. 180-as módosító. Jó, blogban szavazunk, akkor a 186-osig 180-tól 186-osig blogban szavazunk. Lisa melyiket nem tudjátok blogban? Mégis lehet, jó. Rendben van, igen. Yes, we can. Jó, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Melyik a problémás? Az első? Nem tudnak együtt szavazni ezekről. Jó, akkor eh, a 180-tól a 182-ig az, amikre gondolnak. több időt elveszegetünk, ha blogban próbálunk szavazni. Most megint kettővel több az EPP-s szavazat. Valaki, valaki vegye már ki a kártyáját néppártiak közül. Jó van. Akkor lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk 43 arányban. Következő 184-esről külön 84-től 86-ig együtt, 184-től 186-ig együtt. Mindenki szavazott. Öten nem, de lezárom a szavazást. Elutasítottuk 29-14 arányban. 187-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 41 nem, 3 igennel. A kompromisszum két részben. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást az első részről. Elfogadtuk 41 igen, 4 nemmel. Második rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, 5 nem arányban. Következő 199-es és a 200-as együtt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítottuk 43 nem 2 igennel. 35-ös a következő. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen 3 arányban. Többiről nem kell szavaznunk. Következő 207-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 30 nem 12 igennel. B kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 igen, 6 nem szavazattal. Következő 220-as. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 26 nem, 18 igennel. Következő C kompromisszum. Több részben szavazunk. Első rész. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 44 igen, egy nemmel. Második rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31 igen, egy nem. Harmadik rész. Lezárom. Elfogadtuk 42 igen, 3 nem szavazattal. 246-os a következő. 246-osról szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 42 nem 3 igen. D kompromisszum kettő részben. Szavazunk első rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, 3 nem szavazattal. Második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 igen, 7 nem szavazattal. Következő 263-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 42 nem, 3 igennel. Következő az E kompromisszum, 5 részben szavazunk első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43 igen szavazattal. Második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 igen, 6 nem arányban. Harmadik rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 igen, 6 nem szavazattal. Negyedik rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 igen, 6 nem szavazattal. Ötödik rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 igen, 18 nem szavazattal. Következő 286-os módosító. Biztos vagyok benne, hogy ül valahol még egy néppárti. Mindenki tud szavazni, rendben van. Még mindig öten hiányoznak, de most lezárom a szavazást. Elutasítottuk 27 nem, 15 igen arányban. 287-es. Mindenki szavazott. Elutasítottuk 42 nem, 3 igen arányban. 288-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 31 nem, 14 igen arányban. 289-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 13 igen, 30 nem arányban. M 21-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28 nem, 14 igen arányban. F kompromisszumról részenként szavazunk, első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen, 3 nem arányban. Második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen, 9 nem szavazattal. Következő 290 hetes, nem, ez már okafogyott, akkor a G kompromisszum következik, részenként szavazunk. G kompromisszum első rész. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42 igen, egy nem szavazattal. Második rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43 igen, 3 nem arányban. 53-as módosítóindítvány. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen, egy nem arányban. H. Kompromisszum. Itt van egy szóbeli módosító is. Szavazzunk először a szóbeli módosítóról. Rendben van, tehát először a szóbeli módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk a szóbeli módosítót 27 nem 16 igen arányban. Akkor most szavazunk a H kompromisszumról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 igen, 16 nem szavazattal. Következő 298-as. Lezárom a szavazást tulajdonképpen a 98-99-ről együtt szavaztunk mind a kettőt, elutasítottuk, 40 nem, 3 igennel. Így kompromisszum, két részben szavazunk, első rész. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 40 igen, 4 nem arányban, második rész. Egyre gyorsabban próbáljuk nyomogatni a gombokat, de azért még így is sok idő kell. Mindenki szavazott, lezárom. 80 még mindig nem szavaztak, de 33-5 arányban elfogadtuk. Következő a J kompromisszum. J kompromisszum első részéről szavazunk, lezárom a szavazást. Első részt elfogadtuk 42 egy arányban. Második rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-5 arányban 13 tartózkodással. K kompromisszumról négy részben szavazunk. Első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 37 igen, 7 nem szavazattal. Második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 igen, 20 nem szavazattal. Harmadik rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 igen, 6 nem szavazattal. Negyedik rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 igen, 6 nem szavazattal. Következik az L kompromisszum. Két részben szavazunk. Első rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 34 igen, 7 nem szavazattal. Második rész. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35 igen, 7 nem szavazattal. 307-es módosító Még szavazzanak, szavazzanak. Kollégák, rendben van, lezárom most a szavazást. Elutasítottuk 28 nem, 15 igen szavazattal. Következik az M kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 40 igen, 3 nem szavazattal. 59-es módosító indítvány. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 26 nem, 17 igen szavazattal. 60-asról szavazunk, még mindig öten nem szavaztak, tehát 60-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 43 nem 2 igen szavazattal. 61-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 38 nem 5 igen szavazattal. 63-as. Lezárom. Elutasítottuk. 28, nem 17, igen arányban. N kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42 igen, két nem szavazattal. Következő az O kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42 igen, 2 nem arányban. P kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42-1 arányban. Q kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 44 igen, két tartózkodással. Következő 77-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 31 nem, 15 igen szavazattal. 78-as. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 37 igen, 6 nem szavazattal. 79-es, 8-asról nem kellett szavazni. 79-es, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk 27 nem, 17 igen szavazattal. 80-as módosító. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, Elfogadtuk 37 igen, 5 nem szavazattal. R kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, 4 nem szavazattal. Következő. Empl 1. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 38 igen, 5 nem szavazattal. Empl 2. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35 igen, 7 nem szavazattal. 84-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43 igen szavazattal, két tartózkodással. 85-ös. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 igen, 18 nem szavazattal. 86-ost visszavonták, 88-as. Lezárom. Elfogadtuk 29 igen, 15 nem szavazattal. Es kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 40 igen, 2 nem szavazattal. Következő a, D, a T kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36 igen, 7 nem szavazattal. Következő U kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 40 igen, 3 nem szavazattal. V kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 40 igen, egy nem szavazattal. 11-es módosító. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 igen, 2 nem szavazattal. Dupla V kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 42 igen szavazattal. Következő a 97-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28 nem, 15 igen szavazattal. 98-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 33-8 arányban. 99-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 38-5 arányban. 12-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 34 hét arányban. Következő 102-es módosító. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28-14 arányban. Ample 3 Tehát szavazunk a M3-ról. Ja, egy pillanat. Elnézést, nem kell erről szavaznunk, mert a 12-est elfogadtuk. Szavazunk a 103-asról. Lezárom a szavazást elfogadtuk 37 igen, 6 nem szavazattal, EMP 4-ről nem szavazunk, 104-esről szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk 37 nem 6 igennel. EMP 5, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 25 nem, 15 igennel. 105-ös Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 40 nem, 4 igen arányban. 106-os. Lezárom. Elfogadtuk 35 igen, 8 nem arányban. 13-as sokafogyott X kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 33 igen, 8 nem szavazattal. Következik a 108-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 8.35 arányban. Y kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35, igen, 8 nem. Jön a Z kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36-6 arányban. 118-as a következő. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39 igen és a következő a 120-as, amiről szavazunk, 16-osról nem kellett szavaznunk, 120-as. Lezárom a szavazást. 36, igen, 4 nem. 20-asról nem szavazunk, 124-es, 125-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17 igen, 25 nemmel. 126-os. Szavaztunk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 40 nem, 0 igennel. 127-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17 igen, 23 nemmel. 128-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két igen, 41 nemmel. 129-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17 igen, 24 nem arányban. Rapportőr 22-es módosítója következik. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31 igen, 10 nem arányban. Következő 131 hetesről nem szavazunk, 130, 131-esről eh, szavazunk. 131-esről szavazunk. 131-esről. Mindenki szavazott. Rendben van, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 igen, 16 nem. 132-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12 eh, igen, 27 nemmel. 133-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, 3 nem a szavazattal. 123 23-as, bocsánat, 23-as. Lezárom a szavazást. 41 igen, 3 nemmel elfogadtuk. A a kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, 3 nem szavazattal. 135-ös módosító indítvány. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15 igen, 29 nemmel. 136-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35 igen, 8 nemmel. 137-es, a többi, jaj de jó, a többiről nem kell szavaznunk, és a 141-esre ugrunk már is. Megnyitom a szavazást a 141-esről. 141-es. Elutasítottuk 38-4 arányban. Következő 142-es. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 20 igen, 22 nem szavazattal. 143-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 3 igen, 41 nem szavazattal. 144-es. Lezárom. Elutasítottuk 15 igen, 29 nem szavazattal. 145-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17, igen, 26 nem szavazattal. 25-ös. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24 igen, 19 nem arányban. 9-es, 146-os sokafogyott, 147-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3 igen, 39 nem szavazattal. 148-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 igen, 2 nem arányban. 149-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 3 igen, 40 nem szavazas, szavazattal. Empl 10. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 8 igen, 35 nem szavazattal. 150-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 3 igen, 41 nemmel. 154-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 5 igen, 39 nemmel. 153-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy igen, 43 nem arányban. 151-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 33 igen, 7 nem arányban. 152-es okafogyott, 155-ös. 155-ösről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 5 igen, 40 nem arányban. 156, 57, 58, 59 ugyanaz, azonos. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 8 igen, 35 nem arányban. 160-as. 160-asról szavazunk. 160-as. 160-as. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. Ezt elutasítottuk 17 igen, 26 nem arányban. 161-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17 igen, 26 nem a 162-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17 igen, 27 nem szavazattal. 26-os. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 9, igen, 35 nem szavazattal. Empl 11. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 21 igen, 21 nem szavazattal. 27-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, egy nem arányban. Következő az AB kompromisszum. Két részben szavazunk. Első rész. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást, 37 igen, 4 nem arányban elfogadtuk. Második rész. Lezárom a szavazást. 36 igen, 9 nem arányban elfogadtuk. Következő a 170-es indítvány. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 10 igen, 34 nem arányban. Következő 171-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15 igen, 30 nem arányban. Empl 13. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 37 igen, 5 nem arányban. 172-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39-6 arányban, 173-as. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 3 igen, 41 nem szavazattal. 174-es, 5-ös. Lezárom a szavazást Elutasítottuk 15 igen, 29 nemmel. 176-os. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20 igen, 23 nem arányban. 29-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23 igen, 23 nem szavazattal. 178-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3 igen, 43 nemmel. 177-es. Mindenki szavazott, gyorsan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19 igen, 24 nem arányban. 179-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20 igen, 26 nem arányban. 30-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-15 arányban. 31-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 arányban. A C kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 42-1 arányban. A D kompromisszum. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41-3 arányban. A E kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 42-4 arányban. AF egy néppárti kártyát kérem húzzanak ki egyel több. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 igen, 2 nem szavazattal. Most szavazunk a módosított szövegről. Még kettő, még egy szavazat hiányzik. Jó, lezárom a szavazást. 33 igen, 14 nem, tartózkodás nem volt. Most szavazunk a jóalkotási állásfoglalásról. Még egy szavazatot kérek, lezárom a szavazást. 36 igen, 11 nem, tartózkodás nem volt. Gratulálok! Sharon, csak nagyon gyorsan mindenkinek Köszönet. no problem to go further. The interpretation will be lost. But, uh, yeah. Okay. Right. We are, we are, we are carrying, we are carrying on. Nos, folytatjuk, folytatjuk a munkát, mondja az elnök asszony. Tudom, hogy kevés az időnk, de most kértük a megerősítést folytatjuk a munkát akkor is, amikor majd elveszítjük a tolmácsolást, mert egyébként vissza kell jönniük, és reggel kell szavazniuk, még a bizottsági ülés előtt. Jean-Paul. Elnök asszony, én tiltakozom az ellen, hogy egy szavazási ülés tolmácsolás nélkül legyen ez igazából, ugye a kompromisszum miatt aggódunk, hát szerintem így nem lehet folytatni. Elnök az hogy nagyon sajnálom, hát bárcsak lett volna több időnk. Ha bárki elveszi a fonalat, hát néhány nyelvünk van, amivel ki tudjuk egymást segíteni. Először is, mint az előbb, az elutasításokon szavazunk, ugye a haglud jelentésről van szó most. Megnyitom a szavazást az elutasító, vagy a jelentést elvető módosítókról. Okay. Hang on, wait, wait, we're not in the middle of a vote, Udo. What, hang on, what's... There's a lot of noise going on, and Udo aber Frau Vorsitzende, jetzt erklären Sie uns... Elnök asszony, elnézést, most hogy is folytatódik? Tehát lesz tolmácsolás, vagy nem lesz tolmácsolás? nem lesz tolmácsolás. Akkor mi nem szavazunk holnap? Holnap reggel az ülésen folytatjuk. Kollégám éppen felszólalt, hát miért nem lehet holnap folytatni? Van tolmácsolás, nem lesz semmi gond. Elnök asszony, itt vannak a tomácsok, tehát tiltakozom az ellen, hogy nincs szavazás alatt tomácsolás. De azt szeretném mondani, hogy kivételesen folytathatjuk a szavazást, hogy mindenki hozzájárulhasson. Mert holnap gondok lesznek, és lehet, lehet, hogy nem lesz elég ember, aki szavazásra jogosult. With, with, with, with regret, I think that... Sajnálom, hogy az elnök asszony ez a többség véleménye. Mielőtt így döntöttem és közöltem, megkérdeztem a tisztviselőket, ha kívánják, meg is szavazhatjuk, de ha a többség támogatja, hogy folytassuk. Beszéltünk már a tolmácsokkal, megkérdeztük őket, hogy itt maradnak-e? Azt mondták, hogy nem. Kérem, hogy levelet írjon. Elnök, bizonyos időtartamig tart. Általában a tolmácsok nagyon is nagy lelkűek, és tovább szoktak maradni. Azt hiszem, hogy amikor már nem lesz tolmácsolás, ha bárkinek gondja, baja van, akkor kérem jelezze. Minden esetre a szavazás közepette tartunk, az elutasításokról. Megnyitom a szavazást. Hatan nem adták le a szavazatot az elutasító részekről. Van-e további? Nem, akkor leszárom az szavazást. That is uh, rejected by three. 3-36 arányban elutasítva, most pedig a jogi véleményről lenne szó. A szavazás megnyitom. A jogalapról szavazunk tehát. Amendment 34. 34-es módosító. Okay. Votes closed. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 13-26 arányban. Az A kompromisszum következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-3 arányban. 159-es módosító. Van-e még valaki szavazzanak? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17-25 arányban. 161-es módosító következik. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-25 arányban. 162-es módosító. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41 egy arányban, 163 következik. Lezárom a szavazást. Lezárva, elutasítva. 3.37 arányban. B kompromisszumról szavazunk 5 részben. Első rész. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk, 43 arányban, második rész. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott, de még négyen nem szavaztak. Lezárom elfogadtuk 38-2 arányban. A harmadik rész következik. Every voted, five more to vote. I'm going to close the vote. Még öten vannak. Ezt elfogadtuk 25-15 arány. A negyedik rész következik. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk 37-5 arányban, és az ötödik rész következik. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást, mondja az elnök asszony. Elfogadtuk 37-6 arányban. Ez volt akkor a B kompromisszum, de most jön egy hat részes szavazás, amit második résznek hívnak, tehát most az első részen vagyunk túl. Tehát akkor a szöveg többi részéről is szavazni kell az öt rész mellett. Tehát a többi részről szavazunk, a többiről, amelyet eddig nem szavaztunk még, meg. Nagyon jól érti mindenki, hogy miről van szó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Nem is gondolok arra, hogy mi lett volna, hogyha a középső részeket nem fogadjuk el. A 227-es módosítóhoz jutunk, ami az én szavazólistámon a 8. oldalon van, Tehát a 227-es módosítóról szavazunk most. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ó, azt hiszem, hogyha szavaztam volna magam mellett, akkor ez rendben lett volna. C kompromisszum első része következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 36-5 arányban. Jön a második rész. Lezárom. Ezt is elfogadtuk 36-6 arányban. A dénes kompromisszum következik. Elnézést, két részben szavazunk, és először az első részről szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk 38-3 arányban, a második részről szavazunk. Lezárom a szavazást ezt is elfogadtuk, 41-3 arányban, és most a 249-es módosító következik. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk 39-4 arányban, és az E kompromisszum következik most. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43-1 arányban. Az F kompromisszum következik. Ennek is két része van. Az első részről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41-1 arányban. Második rész. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41-1 arányban. 251-es módosítóról szavazunk most. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 5-38 arányban. 252-es Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-28 arányban. Az I kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39 szavazattal elfogadtuk. H kompromisszum ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42 arányban elfogadtuk ezt, és a G kompromisszumról szavazunk most. Mindenki szavazott? Lezárom. 41-2 arányban elfogadtuk a többi kiesik, tehát a J kompromisszumhoz érkeztünk, és erről szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. K kompromisszum következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk, 37-2 arányban a Lajos kompromisszum következik. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, 40 igen és 0 nem. A következő a hatos módosító indítvány. Tehát a hatos módosító indítvány szavazott mindenki, lezárom a szavazást. 38-2 arányban elfogadtuk. A 62-es kiesik, a 7-est visszavonták, a 8-as is oka fogyott, tehát a 10-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 38-5 arányban elfogadtuk, és a 48-as következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 2.39 arányban a 47-esről szavazunk most. Lehetne blogban szavazni? Nem. Jaj, hát soha nem szavazhatunk blogban, akkor maradjunk a 47-esnél. Lezárom a szavazást, kérem, hogy siessen mindenki. 28-13 arányban elfogadjuk. Akkor a többi az okafogyott, és az 54-es következik. Ó, ez is okafogyott, mert a H kompromisszumot elfogadtuk, úgyhogy a Mária kompromisszum következik. Lezártam a szavazást, 37-4 arányban elfogadtuk. A 60-as, 61-es? kérdezi az elnök asszony. Igen, a 61-es módosítóról szavazunk, mert a 60-as az okafogyottá vált. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És 25-17 arányban ez elbukott. 63-as jön. Lezárom a szavazást. Ez is 17-22 arányban elutasítva. A következő kompromisszum jön. Az N. Ezt lezárom a szavazást, mondja az elnök asszony. És most elfogadtuk, tehát 43 szavazattal. Hát vannak mindenféle pszichikai képességeim. A 64-es módosítóról szavazzunk, mert az nem vált okafogyottá. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 17-24 arányban. A következő a 70-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3 a 40-hez arányban, és az Employment Committee 1-es módosítójáról szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk 23-19 arányban. Emple 2. Lezárom. 38-4 arányban elfogadtuk. Foglalkoztatási Bizottság harmadik módosítója és negyedike, harmadikja okafogyott, negyedikről szavazunk. Lezárom. 22-18 arányban elfogadtuk az ötödik módosító a foglalkoztatási bizottságtól. Lezárom. 20-18 arányban elfogadtuk, és a 72-es következik, az előtte levők fogyottá váltak. Lezárom. 25-18 arányban elfogadtuk. 73-as következik. Lezárom. Elutasítottuk 16-25 arányban. Nos, akkor a 74-es, 76-osról együtt szavazunk, tehát 74-es, 76-osról együtt szavazunk. Mindenki szavazott? Mind a kettőt elutasítottuk, 4.39 arányban, tehát, és a 77-esről szavazunk most. Mindenki szavazott? Lezárom. 3-37 arányban elutasítottuk, akkor a 78-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom. 14-28 arányban elutasítottuk. A 79-es következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-3 arányban elfogadtuk. Az Emple 7-es módosítója következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 14-22 arányban. 80-as módosító következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. es módosítóról szavazunk, és mindenki szavazott, elutasítottuk 241 arányban. Lezárom a szavazást. 14-24 arányban elutasítottuk. A 80... 83-asról szavazunk. 241 arányban elutasítottuk, a 84-es módosító következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk 18-23 arányban, és a tolmácsok munkaideje lejárt úgyhogy elköszönnek. Has voted? Votes closed. That's carried 31 to 7. Employment 9. Has everybody voted? Votes closed. That's rejected 15 to 26, 86.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

il ne faut pas attendre que les derniers aient voté. Vous faites euh, en plénière, on n'attend pas dix minutes entre chaque vote. Yeah, all right. We'll go quicker. Press the buttons quicker. We're on amendment 40, 45. What do we do on 44? No, it's rejected. Right. We're on, we're on, we're on 45 now.